sikert kívánunk a következő ülés. Holnap reggel lesz, 8 óra 30-kor kezdjük. A napirend kiadása került, a parlament weboldalán megtalálják.